végre az irányelvben foglaltattakat, és természetesen minden más tagállamban az előrehaladást nyomon fogjuk kísérni. Köszönöm. Grazie, commiss- Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel lezárjuk ennek a jelentésnek a megvitatását. Holnap 12 óra 30-kor lesz a szavazás. A napirend szerint a következő jelentés, amit megvitatunk, Hökmárk úr jelentése a globális gazdaságirányításról. Négy percben a jelentés készítőjé a szó. Elnök asszony, az európai gazdaság és a világgazdaság számára is rendkívül fontos ülések zajlanak. Ezen a héten az Európai Tanács ülésezik, jövő héten Kántban a G20-ak. Ebben a jelentésben az volt a célom, hogy az Európai Parlament álláspontját foglaljam össze a G20-ak tanácskozása előtt. Erre a tanácskozásra olyankor kerül sor, amikor a gazdaság a világon mindenütt nagyon nehéz helyzetben van, súros, súlyos problémákkal küzd, ez különösen igaz itt Európára. Ezen a tanácskozáson szó lesz arról is, hogy a világgazdaságot súlyos egyensúlytalanságok jellemzik. Ezeket leírhatjuk úgy is, hogy vannak országok, amelyeknek a mérlege többletet mutat, másoké hiányt és egyre több az olyan feltörekvő ország, amelyek hozzájárulnak a világgazdaság módosításához. Ezek olyan országok, amelyek a világ nagy részein legyőzték, leküzdötték a szegénységet de azért még mindig látunk sok olyan országot, amely, ahol nagy a szegénység, ahol növekedésre, több lehetőségre van szükség. Látjuk azt is, hogy a valuta politika, pénzpolitika sok országban hozzájárult az egyensúlyhiány kialakulásához. Más országokban pedig romlott a versenyképesség globális szinten egyensúlyt kell teremtenünk, és ehhez globális gazdaság irányításra, ehhez pedig megfelelő intézményekre van szükség. Mindenek előtt azzal kell tisztában lennünk, hogy olyan országokban, ahol rossz a versenyképesség, vagy olyan régióban, ahol alacsony szintű a versenyképesség, új politikákra, reformokra van szükség. De ugyanakkor azt is kell biztosítani, hogy ezekkel a feltörekvő gazdaságokkal is megfelelő legyen a kereskedelem, olyanokkal is, ahol elég mesterséges politikával próbálják védeni a gazdaságokat nem nyitják meg a kereskedelem előtt. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentés tevőknek, akik lehetővé tették, hogy kompromisszumokra jussunk a módosítók tekintetében. Volt néhány, volt néhány strukturális pontatlanság, például a tekintetben, hogy mi okozza a jelenlegi fizetési mérleg hiányokat. Felelős monetáris politikára van szükség, ebben megegyeztünk. És olyan valuta politikára van szükség, ami konvertibilis, és ami új kereskedelmi lehetőségeket nyit meg a többlettel, illetve a hiányal rendelkező országok között. Meg kell teremteni megfelelő intézményi kereteket. És szerintem minél inkább erősíteni akarjuk a globális gazdaság irányítást, annál nagyobb szükség van az elszámoltathatóságra, transzparenciára és legitim intézményekre. Véleményünk szerint a G20-ak tanácskozásán a G20-ak tulajdonképpen a legfontosabb szervezetes struktúrát jelentik, és ha minél többen vesznek részt a döntéshozatalban, akkor nő a transzparencia is magasabb szintre kerül. Ki kell emelnünk a WTO és az IMF jelentőségét ebből a szempontból, hiszen a G20-ak eldöntő dolgokat, akkor tehetjük legitimé és transzparensé, hogyha ezeket a döntéseket az IMF, a Nemzetközi Valuta Alap keret keretében vagy irányításával hajtják végre. Európában erős, egységes hangon kell megszólalnunk, és erőteljes globális irányítást kellene biztosítanunk, és el kell érni azt, hogy a globális intézmények a napjaink valóságával tisztában legyenek. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a KCI eljárásban Kelly úré a szó először. Mindenek előtt szeretnék gratulálni Hökmark kollégának nagyon jó jelentéshez és a jó észrevételeihez is. Csak két dolgot mondanék. Először is a, tranzakciós adót Barózó elnök is említette, mint kívánatos dolgot, amit be kellene vezetni Európában, és talán, vagy talán az euróvezetben. Ez nyilvánvaló érzékeny kérdés a logikája tekintetében is, hiszen eh, a pénzügyi eh, szektortól akkor vár el ilyen eh, hozzájárulást, amikor romlik a jövedelmezősége. Viszont ha nem globálisan vezetik be, vagy ha nem globálisan vezetik be a pénzügyi tranzakciós adót, akkor a világ más részére mennek el ezek a pénzügyi befektetők Európában. Teljesen egyetértek Hökmark az Európai Uniónak egy

Grazie, la parola all'onorevole Flasikova. Köszönöm szépen, Flasikova asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Hökmark úr kitűnően elkészítette a jelentését, és el kell mondjam, hogy a G20-ok csúcs előtt novemberben nagyon sokat kell megtennünk a globális irányítás kapcsán. Két dolgot szeretnék kiemelni röviden. Először is a legtöbb szerepvállaló tudja azt, hogy a jelenlegi gazdasági rendszer kezd szétesni, és nem fog fennmaradni. Én ezt a jelentést jó jelentésnek tartom, mert rámutat arra, hogy a jelenlegi helyzet nem fenntartható, viszont nem egyértelmű az, hogy a kialakuló új rendszer, amely a régi romjaiból épül, az jobb lesz-e, mert eh, hogyha rossz jelzést adunk ezekre a fejleményekre, akkor lehet, hogy még rosszabb lesz a helyzet. Ezért szeretném felszólítani az európai és a nemzeti vezetőket, hogy jöjjenek rá, hogy mennyire súlyos a helyzet, és ennek megfelelően cselekedjenek, mert eh, itt eh, az államokról és az állampolgárokról van szó. Elnök, köszönöm szépen. Siklúna asszony következik. Úr következik. Fi metal ekonomia europea odi globali Tisztelt elnök asszony, akkor, amikor mind az Európa, mind pedig a világ gazdasága súlyos helyzetben van, nagyon jó időszakban érkezik ez a jelentés. Az EU csúcs találkozójára hamarosan sor kerül, az eurózóna jövőjéről, a G20 csúcs találkozója is előttünk áll, és így a Hökmák jelentés pontosan erre irányítja rá a figyelmet. Konzisztenciára, együttműködésre van szükség a tagállamok között. Minden G20, mint pedig az IMF a két legfontosabb eszközök, intézmények meg kell, hogy változzanak, megfelelő irányítási struktúrákra van szükség. Az IMF is reformokra szorul, a BRIC gazdaságokra is gondolni kell, a G20 is csak egy magas szintű beszélgető társaság, tehát itt is egy állandó titkásra lenne szükség. Itt az ideje annak, hogy globális intézkedéseket találjunk. A globális gazdaság főként a, a nyugati gazdasági gazdaság nagyon nehéz időszakon megy keresztül. Ferreira. Ferreira úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A fő kérdés amit eh, nem tárgyalt meg sem a vita, sem pedig a jelentés, az az, hogy mik az okai a makrogazdasági egyensúlytalanságnak, mi okozza a gazdasági válságot. És nem véletlen az, hogy ezt a kérdést elkerüljük, hiszen senki sem szeretné megvizsgálni a helyzet igazi okait, ugyanis azt látnánk, hogy eh, egyenlőtlenség van, a szociális egyenlőtlenség van. Nézzük szembe azzal, hogy a kapitalizmusról van itt szó. A megoldás nem a szupranacionális intézményeknél valaminek az a feladata, hogy tartsák meg a felügyeletet a kapitalista termékek előállítása felelt itt magáról. a demokráciáról van szó, és arról van szó, hogy ha a szolgáltatásokat liberalizáljuk, akkor azt már ismerjük, hogy mi történik, a következménye is egyetemiek lesznek ennek, ez ahhoz fog vezetni, hogy globális szinten jelentkezik az igazságtalanság. Ezen intézmények eddigi teljesítménye azt mutatta, hogy ezt a modellt nem lehet követni. Páska úr következik. Pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Köszönöm szépen. Egyetértek Hökmárk úrral, amikor azt mondja, hogy szükség van arra, hogy eh, a globális gazdasági kormányzást mindenképpen a G20-nak napirendjére kell tűzze, hiszen ez az a fórum, ahol a jövőről beszélhetünk, eszmét cserélhetünk és koordinálhatunk a bankrendszerrel kapcsolatban, a vállalatok, vállalkozásoknak a pénzügyeiről. Pont alternatívákat kell felkínálnunk, és megoldásokra is így fogunk tudni jutni, hiszen most is látjuk, hogy olyan problémákba ütközünk, amelyeket nem tudunk magunk megoldani. Gondoljunk csak a krízisre, és a válságra, és azokra a gyökerekre, amelyek, az okokra, amelyek kiváltották ezt a válságot. Konstruktív megoldásokra van szükség, ezeket kellene, hogy megtalálják az európai és a világ vezetői, de hát alig várhatjuk el a világtól azt, hogy meghallgassák őket, és ezért tartok tőle, hogy ezen a területen nem fogunk túl sok piros pontot kapni a tevékenységünkért. Köszönjük szépen! Most pedig Reding asszony kap szót. Elnök asszony, szeretném aláhúzni, hogy az európai vezetők igenis nagyon fontos és erőteljes javaslatokat fognak megfogalmazni annak érdekében, hogy Európát kihúzzák a csávából, a válságból. Igaza van Hökmárk úrnak, amikor azt mondja, hogy a globális gazdasági kormányzás nagyon fontos, és egy nagyon fontos hozzájárulás is egyben ahhoz, hogy a gazdaságok a különböző kontinenseken kormányzati szinten megoldást találjanak. már úr javaslatait támogatjuk, köszönet jár értük, és a parlament tagjainak is meg szeretném köszönni a hozzájárszólásaikat itt a vita során a témában. A jelenlegi válság tulajdonképpen az egész globális kormányzást hideg zuhanyként érte, hiszen senki nem gondolta a 2000-es évek közepén, hogy majd valami egy hajóba ülteti majd a különböző kormányokat, hogy recesszió lesz, és vissza vetődik az egész globális gazdaság. Most azonban ez így van, és ezért a G20-ak egy olyan fórum, ahol a gazdasági együttműködés kiteljesedhet. Többet kell azonban tenni azért, hogy pontosan felmérjük, hogy mi vezetett ehhez a gazdasági leálláshoz, ezt majd kielemezzük ezen a fórumon is, természetesen a megoldási javaslatokat is körbe kell járni, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszon, vezető, úttörő szerepet válasszon-e magáinak a kilábalásnál. És hát úgy gondolom, hogy az állam és kormányfők ezt a feladatot vállalták magukra majd a G20-ak ülésén. Barozó úr eház előtt mondta azt, hogy eljött az ideje annak, hogy kifelé is egységesen kell képviselni az eurozónát, és úgy gondolom itt a belső kormányzásra is utalt a hatos csomag vonatkozásában. Nyilván itt egy egységesebb fellépésre volna szükség kifelé is, a nemzetközi eh, pénzügyi intézetekben is, mint az IMF, és a bizottság nagyon hamar javaslattal fog e tekintetben előállni. Köszönöm. Grazie, commissario. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel lezárom a vitát. Holnap 12 óra 30-kor szavazunk a jelentésről. A napirend szerint Matéra asszony jelentése a következő.